akkor szavazni erről a jelentésről. A mai utolsó napirani pontunk következik. Zsadó úr jelentésen az export hitel ügynökségekről a tagállamokban, és Franciska Keller asszony fogja Zsadó urat képviselni. Frau Dear colleagues, it's okay, yes. Now it's working. Dear colleagues, Kedves kollégák, Janik Zsandó jelentés készítő nevében szólok, aki sajnos nem tud most itt lenni. Tisztelt elnökség, tisztelt kollégák. Nagyon nagy öröm számára, hogy holnap a ház szavazni fog az első jelentésről, akkor, amikor az tagállamok exporthitelügynökségéről lesz szó. Ezt a egy olyan munka zárult le, zárul le ezzel, amely több mint három éve kezdődött meg, és nagyon hálás vagyok az összes árnyék jelentéstevőnek is, akik nagyon ö, aktív és ö, jó közreműködést ö, tanúsítottak a hosszú idején. A nagyon fontos a legutóbbi OECD rendelkezéseknek az átültetés az Európai Uniós joganyagba. Ugyanakkor a szokásos jogalkotási folyamatban röviddel azután, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásra került, nyilvánvalóvá vált, hogy milyen felelősségünk van nem csak az európai állampolgárok iránt, hanem azért is, hogy az új szerződésnek a betűit valódi tartalommal is megtöltsük. A gazdaság és a válság ekkor kezdett el kibontokozni, és így még nagyobb figyelmet fordítottak a közpénzek felhasználására. A parlament jelentés készítőjeként feltettem magamnak a kérdést, hogy mit is tudunk mi a tagállamoknak a tevékenységéről. Ugyanis ez az ügynökség főként közpénzekből működik nem csak arról van szó, hogy ez nagyon fontos az európai vállalatok számára, hanem azt is látunk el, hát, hogy nagyon keveset tudunk az ügynökség tevékenységéről. Nincs igazi kapcsolat a tagállamok munkája és az új Lisszaboni követelmények között, hogy minden külső tevékenységét az Európai Unió külszolgálatának tevékenysége szerint megy a 21-es cikk értelmében. Ezért megosztottam a gondolataimat, és osztoztak ebben a kollégák többsége is különböző ellentmondásokat találtunk a politikai területen, de ugyanakkor mégiscsak egységes álláspontot tudtunk kialakítani a Lisszaboni szerződés alapján. Szinte az egész politikai spektrum egyértelműen támogatott a tekintetben, hogy a bizottság adjon egy éves jelentést arról, hogy az exporthitelügynökségek hogyan működnek a tagállamokban, és hogyan kapcsolódik ez az OECD rendelkezéseihez. Ez különösen fontos abból a szempontból, hogy a bizottság értékelje, hogy a tagállamok és az politikájuk megfelele azoknak az elveknek, amiket az Európai Unió külszolgálata fogalmazott meg. Különösen igaz ez a milleniumi célkitűzések szempontjából a tanácsnak üzenetünket is szeretnénk továbbítani, és nagyon köszönöm Denis Denogi úrnak a munkáját. Az első éves bizottsági jelentést értékeljük ezzel a 2011-es évre vonatkozóan. Be kell látnunk, hogy nagyon az elején tartunk ennek a munkának. A tagállamok nehezen tudtak megfelelő jelentést adni és beszámolni arról, hogy hogyan kerülnek felhasználásra ezek a pénzek, hogyan segítik ez az emberi jogokat, hogyan segít ez megelőzni a környezeti ártalmakat, és így tovább. Ezért javaslatokat teszünk a jelentésben, hogy az ilyen jelentéstétel hogyan lenne javítható a jövőben, és hogyan tudná jobban értékelni ezt a bizottság a jövőben. A következő tagállami beszámolók nyilván sokkal jobbak lesznek majd, és még egyszer köszönöm az összes kollégának, akik lehetővé tették, hogy egyszer majd Európa sokkal konzisztensebb, globálisabb szereplő legyen az emberi jogok és a gazdaság érdekében. Köszönöm szépen, Ferrera úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Politikai, illetve gazdasági kontextusban egyre nagyobb az aszimmetrikus függőség a gazdaságoknak. Különböző előírások vannak a gazdaság kapcsán, és az export hitelek tovább növelhetik az észak és dél közötti esélyegyenlőség, a, a különbségeket. Az Európai Unió nagyon heterogén ezen a területen, és az ilyenfajta gyakorlatok mindig rámutatnak a fejlesztési segítségnyújtás szükségességére is. A verseny a kapitalizmusban igazából csak egy mítosz, ez, ez igazából a versenyt torzítja, és a versenyt igazából tönkreteszik ezzel. A biztos asszony a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A Rökuch biztos úr nevében szeretnék összetett mondani, különösen Janik Zsadó úrnak a jelentés készítőjének a jelentésért és alak, hogy külön megvizsgálták a tagállami exporthitelügynökségek ügynökségek helyzetét. A gazdasági válság nagyon jól megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre az árucsereforgalomhoz. Ebben az ügynökségek nagyon fontos szerepet játszanak, és fontos, hogy az európai export exportálók, exportőrök érdekeit ezzel támogassuk és védjük. Fontos ugyanakkor az átláthatóság európai szinten, hogy hogyan működnek és mit sikerül elérni az exporthitelügynökségeknek. Az 2011-es szabályozás határozza meg azt a mechanizmust, ami alapján működnek. Az első jelentésnek az eredményei a következő észrevételekre vezettek. A bizottság osztja azt a véleményt, ami kitűnik a jelentésből is, hogy a tagállamok az éves jelentésükben rendelkezésre adták az operatív és számszerű adatokat, amiket megkövetel a 2011-es szabályozás. A külpolitikát pedig az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke alapján kell folytatni. Ismerjük azokat a politikákat, amiket az exporttranszakciókra alkalmaznak. Tovább fogjuk ezeket elemezni, és meg fogjuk nézni, hogy a rendeletnek a megszab- megfogalmazása hogyan adhat megfelelő folytatást köszönjük azt a támogatást, amit a jelenlegi erőfeszítéseinkhez adott, a, és különösen a feltörekvő gazdaságok érdekében a különböző exportitelek. Olyan országok, mint Kína, India, Brazília új szereplők lettek az export területén és konstruktív párbeszédbe fontos őket is bevonni, ez egy komoly kihívás lesz. Tökuk biztos úr ezen a területen további fejlődést remél elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezáltal az utolsó mai napi pontunkat is lezártuk. Erről a jelentésről holnap 12 órakor fogunk szavazni a következő ülésünkre. Holnap fog sor kerülni július 2-án kedden 8 óra 30 perctől. A napirendeket már közreadtuk.